Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kedves Szaharov díj nyertesek, most megnyitom ünnepélyes ülésünket. Mai nap különleges alkalom, mert 2011 úgy vonul be a történelembe, mint az arab tavasz éve. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament Szaharov díját a gondolkodás eh, szabadságának elismerése jegyében őt eh, bátor eh, hölgynek és úrnak adhatom át, akik az arab tavaszt képviselik. A díjat a következők kapták. Asma Mahfuz asszony Egyiptomból. Ahmed El Sanusi Líbiából, Razán Zajtuna asszony Szíriából, Ali Fercát eh, úr Szíriából szintén, és a néhai Mohamed Bouazizi Tunéziából, aki már elhalálozott. Kedves barátaim, az emberi jogok egyetemesek. Mi mindannyian nagy értéknek tartjuk az emberi méltóságot, a gondolkodás és a szólásszabadságot, valamint az elszámoltatható felelős kormányokat. Mindannyiunknak jogunk van az előbbiekhez a Szaharov díjat az öt arab tavasz aktivistának ítéltük oda, és ezzel az Európai Parlament elismeri mindazok erőfeszítését, akik a méltóságért, az alapvető szabadságjogokért és a politikai jogokért harcolnak az arab világban. Visszatekintve az ezévi eseményekre, a Jázmin forradalom után Tunéziában, Tanúi voltunk a diktátor eltávolításának és a szabad választásoknak. A tunéziai nép bátorítására és elismeréséül az néhai Mohamed Bouazizinek adtuk, ítéltük oda a díjat, aki egy fiatal árus volt, aki felgyújtotta magát, miután a hatóságai ismételten megtagadták tőle a méltóság teljes élet alapvető feltételeit. Azóta ez elterjedt Észak-Afrikára, az arab világra, és nagyon sokan életüket adták az emberi jogokért és méltóságokért. Nagyon sok helyen most is folytatódik ez a harc. Szíriában a tüntetők követeléseit, golyók, könygáz, tankok válaszolják meg az önkényes letartóztatás, a kínzás. Az elhalálozottak száma több mint 5000, beleértve 300 gyermeket is. Szeretnénk tisztelettel adózni Buazizi úr emléke előtt, és mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért és a méltóságért az arab világban. Kérem mindannyiunkat, hogy egy perces néma felállással adózzunk az emlékük előtt. Ezek a történelmi események emlékeztetnek bennünket saját felelősségünkre. Támogatni kell a kibontakozó polgári civil társadalmat. Két fiatal hölgy képviseli az új generációt, Asma Mahfouz és Razan Zajtuna Egyiptomból, illetve Szíriából. És itt nem csak a csodálatunk és a tiszteletünk illeti meg őket, hanem az, hogy őket javasoltuk a Szaharov díjra, az azt is mutatja, hogy milyen jelentős szerepet játszottak a nők az arab tavaszban. Nagyon bátran helytáltak. És nagyon remélem, hogy ez a bátor fellépés azt is jelzi, hogy a politikai változások jobbulást, javulást hoznak a nők jogi helyzetében is. Ma egy fiatal és jelentős asszonyt is üdvözölhetünk, Hasma Magfuza asszonyt, aki Egyiptomot mobilizálta, hogy mindenki menjen a Tahrir térre és követelje a jogait. Ez egy ékes példa, szimbólum arra vonatkozóan, hogy egy ember is milyen sokat érhet el. A meggyőződése, az inspirációja segítette. Sikra szállt az emberi jogokért, és nem hagyta magát megfélemlíteni a hatóságok által. Mágfúz asszony, kérem, hogy tartsa meg a beszédét, és ott a pódiumnál kérném szépen. Asszonyom, öné a szó. Köszönetemet szeretném kifejezni az elnök úrnak, és mindannyiuknak köszönöm, hogy fogadtak engem, valamint, hogy nekem ítélték ezt a díjat, amelyel az egyiptomi és az arab forradalmat jutalmazzák. Új korszak kezdődött az arab világ és Európa között a kölcsönös elismerésért. Nagyon sokáig úgy éltünk, hogy a sztereotípiákra hagyatkoztunk, és ez megosztotta az európaiakat és az arabokat. Az arab tavasz után, miután az egész világ odafigyelt az arab tavaszra, önök büszkék lehetnek az arab népekre, amelyek az egyetemes értékekre, az emberi méltóságra összpontosítottak, ennek tiszteletben tartására. Ez a díj egyúttal elismeri a forradalom hőseit is. Ezt a díjat az összes egyiptomi fiatalnak ítélték oda voltak, nálam bátrabbak, akik az életüket adták, a szabadságukat adták, azért, hogy mindenkinek szabadságot teremtsenek. Ez a forradalom a rezsim bukását hozta magával, annak ellenére, hogy az USA és több európai állam támogatta Mubarakot. Most még több erőfeszítést kell tennünk a harc során azért, hogy megváltoztassuk a rendszert. A rendszer nem egy személyre kell, hogy összpontosítson, hanem a rezsim, a rendszer mindenkié. Az egyiptomiak sikert sikerre halmoztak, mégpedig békés harc segítségével. Remélem, hogy a Mubarak rezsim tagjai semmilyen támogatásban nem fognak részesülni a Mubarak rezsim régi felelősei, beleértve a katonai tanácsot, akik nem sikeresek, hiszen a fiatalok ismét tüntetnek azért, hogy felelevenítsék a forradalom eszméjét, és akik polgári államot kérnek a kollektív jogok biztosítása alapján. Remélem, hogy minden alkalommal, amikor emberi életet követelnek a harcok, akkor erre reagálás lesz, és nem fognak meggyilkolni több szemét, még mielőtt reagálnának a többi államok erre az emberi jogokat kell biztosítani, megfelelő intézkedéseket kell hozni, és ehhez nem szabad, hogy meggyilkoljanak embereket. Az emberi lény kell tiszteletben tartani, aki a jogait követeli, és azokat kívánja biztosítatni magának. Befejezésként szeretném elmondani, hogy mennyire büszkék vagyunk az arab forradalom összes mártírjára. Megerősítem, hogy nem fogunk csalódást okozni, ezt az utat követjük, az utat, amely lehetővé teszi azt, hogy mindannyiunk álmát, a változást megvalósítsunk. Dicsőség a mártíroknak, éljenek a mártírok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, asszonyom. Köszönöm bátorító szavait. A második fiatal díjazottunk szintén hölgy, Razan Zajtone asszony, Szíriával, a, Szíriából, aki illegalitásban kell, hogy éljen, és nincs itt körünkben. Azonban továbbra is harcol az emberi jogokért, és felveszi harcot a szíriai erőkkel. Mi nagyra értékeljük kivételes bátorságát, egy nagyon megindító üzenetet küldött hozzánk, amely a reményt fejezi ki, hogy megvalósul egyszer a demokratikus, plurális Szíria. Mindannyian megkapták, kedves kollégák, ma reggel ő, Razán Zajtún asszony üzenetét. De van egy másik díjazottunk is, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van velünk Ahmed Al-Sanusi úr, ő az egyik nagyon jelentős személyiség, aki megpróbált megdönteni egy diktátort, és egy nagyon magas árat fizetett ezért. Ő a legrégebbi fogoly Líbiában 31 évet töltött börtönben. Szenuszi úr most az átmeneti tanácsban dolgozik, és a politikai foglyokért felel. És azt kívánom neki, hogy az a sok szenvedés, amit el kellett viselni, ezt valahogy kárpótolja a megbékélés Líbiában. Assanusis úr integritása, bölcsessége, tapasztalata nagyon nagy értéket jelent ebben a folyamatban. Assanusi úr, kedves vendégünk, kérem, hogy vegye át a szót és tartsa meg beszédét a pulpituson. سيدي رئيس البرلمان الأوروبي Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves meghívottak! Szeretném legszívélyesebb üdvözletemet átadni, valamint köszönetemet és elismerésemet azért, hogy engem választottak Szaharov díjasnak ebben az évben, amelyet a gondolkodás szabadságáért ítélnek oda. Igen, nagy erkölcsi értéke van ennek. A libiai nép nagyra értékeli ezt. A libiai nép számára nagy öröm volt ez a hír, és üdvözöltek engem a díj odaítélése alkalmából. Ez az elismerés, ez a díj további motivációt jelent számunkra, hogy tovább harcoljunk azokért az értékekért, amelyeket mindig fontosnak tartottunk, jogállam, amelyet mindenki egyenlőségére alapoznak. Egy olyan államért harcolunk, amelyben a nők nek biztosítják azt a szabadságjogot, hogy válasszanak, hogy választhatók legyenek, hiszen a nők nagyon sok áldozatot hoztak ezekért az értékekért. A nők az életüket áldozták fel, a családtagjaikat, a gyermekeiket azért, hogy ezeket a célokat elérjék, vagyis hogy megszabaduljanak egy önkényuralmi rendszertől. 41 évig éltünk az emberi jogok megcsúfolása körülményei között, börtön büntetéstől sújtva. A hosszú évek során a fiatalok az életüket, a vérüket adták a szabadságért, még akkor is, hogyha nem voltak felfegyverezve. Egyetlen fegyverük a meggyőződésük volt, az akaratuk, és végül is ez számított, ezt vette figyelembe a nemzetközi közösség, az Európai Parlament, amikor támogatásukról biztosították a harcunkat. Szeretnénk ezért elismerésünket kifejezni önöknek. Arra vágyunk, hogy az országunkat újjáépítsük, és türelmet tanúsítsunk, még azokkal szemben is, akik bűncselekményeket követtek el, célba vették fiainkat, testvéreinket, azokkal szemben is, akik megsértették az emberi méltóságot, lerombolták a házakat. Ezt a televízió csatornákon követhették, és a közvetítéseken keresztül, műholdas közvetítéseken keresztül figyelemmel kísérhették. Köszönjük a világos diplomáciai, gazdasági és katonai segítséget, amelyet a harcunkhoz kaptunk. Mi fegyvertelenek vagyunk, és ez a diktátor erővel akart minket alávetni, és bizonyos nemzetekkel kapcsolatokat alakított ki olyan országokkal, amelyek támogatták őt különböző okoknál fogva, gazdasági és egyéb indokkal, de az összes nemzet rádöbbent arra, hogy a győzelem mindig a nép mellett áll, és a nép ott marad, a helyén marad. Ezért köszönjük Európának az állásfoglalást. Köszönjük a nemzetközi közösségnek is a támogatást, ugyanakkor el kell ismerni, hogy közvetlen európai szomszédaink támogattak bennünket, legelőször támogatták a fegyvertelen népünket, és ezen támogatásnak köszönhetően meg tudtunk szabadulni egy több mint 42 éve fennálló önkényuralmi rendszertől. Én börtönben voltam a Gaddafi rendszer alatt. 31 évig magánzárkába zártak, és kínzásoknak is alávetettek. Nem kaptam egészségi ellátást. Ezen évek alatt mégsem veszítettem el a reményt, a reményt abban, hogy az emberi méltóság győzedelmeskedni fog. A nemzetközi közösséggel együtt kell élnünk, és Egyelő alapokon kell, hogy kezeljenek bennünket. Nem akarunk terrorista népként élni, vagy olyan népként, amelynek nincs joga az élethez. Mi szeretjük az életet, és mások életét is szeretjük, tiszteletben tartjuk. Reméljük, hogy a Szaharov díj lehetővé teszi azt, hogy előre más államok is, olyanok, amelyek még mindig diktátoroktól szenvednek. Üdvözlünk mindenkit, és kérjük Istent, hogy segítsen bennünket a célok elérésében. Még nagyon hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy megvalósítsuk a célunkat, de a türelmünknek, a kitartásunknak köszönhetően meg fogjuk valósítani ezeket a célokat, miután választott parlamentet állítunk fel, és olyan alkotmányt, amelyet a nép szavaz meg. Üdvözlöm Önöket, és béke mindannyiukkal! Kedves kollégák! A Szaharov díjat kapja a gondolatszabadságért, és ez néha egy festmény többet mond, egy kép többet mond, mint ezer szó. Ezt demonstrálja Ali Fárzát munkássága. Az ő tollával és ecsetével sokkal többet mesélt el, az ő kép ő regényei ő elmesélték, mi történt Szíriában és az egész arab világban a politikai a politikai rajzfilmje tükrözik ideáikat, és a biztonsági erők augusztusban mind a két kezét eltörték, bosszút álltak rajta, azonban ő egy videóüzenetet küldött el nekünk, mivel nem volt képes eljönni a parlamentbe, hogy átvegye a díjat. Kérem önöket, hogy nézzük meg együtt ezt a videóüzenetet. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم Kedves barátaim, szerettem volna önökkel lenni ma, akkor, amikor átvehetném a Szaharov díjat a gondolkodás szabadságáért. De sajnos személyes körülmények miatt nem tudtam odautazni. De legjobb kívánságaimat szeretném átadni, és szívben önökkel vagyok. Nagyon örülök annak, hogy ezt a, az igen értékes díjat megkaptam, és csak képletesen vagyok, szimbolikusan önökkel, és el kell mondjam, hogy nagyon nagy szenvedést okoz nekem mindaz, ami most Szíriában zajlik. Ahogy az órák, a percek telnek, egyre több az áldozat. Ez engem igen szomorúvá és keserűvé tesz. Nagyon sokat gondolok az áldozatokra, az elhunytakra, azokra, akik az utcán vannak, még ha messzi is vannak most tőlünk, és akik elmondják, hogy a szabadság mennyire fontos, mennyire értékes, ez Isten adománya. Nem régen feltettem a kérdést egy barátomnak, te minden nap kimész az utcára és tüntetsz, nem félsz attól, hogy meghalsz, hogy megölnek? És azt mondta ez a barátom, hogy de igen, minden pillanatban gondolok rá, és minden kockázat is eszembe jut, minden veszély, de tudod, kedves barátom, hogy mennyire fontos a szabadság. Először tudom a hangomat hallatni az életemben. Régen néma voltam, nem mondhatom el a véleményem. Már 50 éve nem szólhatok egy szót sem, és ma történjen bármi, legalább gyakoroltam azt a jogomat, hogy élhetek és szabadon beszélhetek. Köszönöm, hogy megkaptam a Szaharov díjat, Jeffrey Harris-t is szeretném üdvözölni, aki az Emberi Jogi Egység vezetője, Üdvözlöm az Európai Parlamentet, köszönöm ezt a díjat mindannyiuknak, és szeretném ezért mély hálámat kifejezni. handing over the Sakharov certificates. A Szaharov djak átadása következik. fotóztak. Az ünnepélyes ülést ezzel lezárom, és azonnal megkezdjük, illetve folytatjuk a szavazást. Voting will start immediately. Akkor tehát azonnal megkezdjük a szavazást.